kinevezéssel kapcsolatban, ha nincs, akkor helyt adok a kérésnek. Most pedig megkezdhetjük az első vitát az emberi jogok megsértésével kapcsolatban. Az első vitánk ma délután Iránról szól, a nem régi bekövetkezett emberi jogok megsértésének eseteiről. Belder úrnak adom meg a szót kettő és fél percre. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök úr! Jelenleg az iráni lelkipásztor Yusuf Nadarkani élete Kameni Ayatollah kezében van, aki nem más, mint az iszlám köztársaság legfelsőbb vezetője. Nadarkávi, Nadal kapcsolatban a halálos ítéletet mondták ki a hitehagyás miatt, amiatt, amiért elhagyta az iszlámot. A bíró, egy olyan bírósági döntésről van szó, ami teljes mértékben ellentétes az iráni alkotmányjal, az ország büntetőjogával, és azokkal a nemzetközi szerződésekkel is, amiket Teherán megkötött. Kemeni felmentő ítélete mindenképpen kézen fekvő lenne, azonban erre olyan sokáig kell már várni, hogy Nadarkáni körüli körök attól tartanak, hogy ennek drámai következménye lesz a az ügyére nézve a 2011-es karácsonyi napok környékén. Tisztelt kollégák, tanács és tisztelt bizottság, ne hagyjuk Nadal Kánit cserben. Emeljük fel hangunkat, kérjük azt, hogy az irányhatóságok engedjék szabadon. Tegnap egy iráni újságírónő elég későn este felhívott, még hallom a hangját, fülemben, ahogy azt kérdezi, hogy miért ilyen csendes Európa Nadarkáni vak kapcsolatban, akkor, amikor Nadarkáni élete forog a kockán. Rajtunk áll az európai intézményeken az, hogy erre a kínzó kérdésre egy meggyőző emberhez méltó választ adjunk. Természetesen ez ugyanez vonatkozik minden olyan polgári jogi megsértésre, ami ma Iránnal kapcsolatban el fog hangozni. Mr. Belder. Köszönöm, Belder úr. Verzsia asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Ugye ma egy indítványt nézünk irány, Iránnak kapcsolatban. Azt hiszem, hogy már sokadik alkalommal, harmadik alkalommal az év óta. Én csatlakozom ehhez az állásfoglaláshoz, nyilván megfelelnek nekem ezek a feltételek, de még egyszer elmondom: Ha megnézzük az intézkedések súlyát emberi jogi szempontból, a világon mindent a férfiak, nők, gyermekek eh, letartóztatásra kerülnek, megkínozzák őket. Nagyon sok államban ezt eh, egy elnyomó csendben, hallgatásban hagyják végre. Egy példát említenék. Ma reggel egy fiatal 20 éves tunéziait kivégezték Irakban, végig állított áltatlanságát, és azt mondja az apja, hogy kínzással kényszerítette ki a vallomását. Egyik napról a másikra várni a halált, mert Irak elnöke jóvá hagyta az ítéletet. Az Európai Parlament 2009. július óta nem szavazott meg semmilyen állásfoglalást Ira Irakban. Én önöket megítélem, ítélem. Köszönöm szépen, Vezsját asszony. Kretó asszony a következő. Köszönöm szépen. Most ismét az iráni emberi helyzetről beszélünk. Ez megerősíti aggájainkat azzal kapcsolatban, hogy a teheráni kormány hogyan végzi munkáját, hát mm, erőszakot gyakorol, mm, bizalmatlan a nemzetközi szervezetekkel kapcsolatban. A vallási kisebbségek, a nők, az emberi jogi aktivisták mind veszélynek vannak kitéve. Egy felelősséges civil társadalom létrehozása elképzelhetetlen. Minden próbálkozást megbüntetnek. A nemzetközi közösség kifejezte agáját, az emberi jogi helyzet miatt Iránban. Irán hogy is válaszolt? Úgy, hogy tovább korlátozták a lakosság lehetőségeit, és még jobban lábbal tipolták az emberi jogokat. A teheráni hatóságoknak az igazságosságról és az ész érvekről kellene tanúbizonságot tennie. Bielán Collings. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Prześladowania wobec opozycji köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Az ellenzék elnyomás, illetve vallási bűnökkel való vedolása az mindenképpen rászolgál arra, hogy figyeljünk erre és elítéljük ezt. Hallhattunk arról az esetről, amikor valakit uh, filmje miatt ítéltek el, és igazából azzal kapcsolatban sem érkezett semmilyen fajta ö, indoklás, hogy miért történt ez így. Mindenképpen az Iránnal folytatott gazdasági kapcsolatokat attól kell függővé tenni, hogy hogyan bánnak a politikai fogvatartottakkal, például Nadal Kánival. Azt kérem az európai, az európai cégektől, hogy kod, hogy koordinált módon lépjenek fel Irán ellen, koordinált szankciókat alkalmazzanak, csak így lehet elriasztani te, e, e, Teránt, és e, így lehet eljönni valamit. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy perc az kevés ahhoz, hogy egy sorozat eseményre beszámoljak, amely az emberi jogok megsértését illeti. Letartóztatás, önkéntes ogatartás, nem megfelelő eljárások, kínzás, megalázó bánásmód, a kisebbségek jogainak sértése és a halálbüntetés. A világban mindenütt eltörlik a halálbüntetés több állásfoglalást követ, fogadtunk el, amely nemzetközi moratóriumot ír elő. Iránban a legnagyobb számban hajtanak végre halálbüntetést a lakosság arányában. Nagyon sokszor ezek a vég- kivégzések titokban történnek. 300 szitkos kivégzés volt tavaly. Nagyon gyakran kiskorúak az áldozatai ennek a halálbüntetésnek. Kollégám azt kéri, hogy azonnal szabadítsák ki mm, Yusuf Nadarhani protestáns lelkész, akit eretnekségét, hitének elhagyásáért továbbra is kivégzés fenyegeti. A kapcsolat Irán és az EU között azt hiszem, hogy felülvizsgálandó meg kell nézni, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani. Sáke asszony a következő hozzászóló. Thank you, President. Commissioner. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák. Hol is kezdjük? A nukleáris program dominál mindent, viszont ne felejtsünk el ar- arról sem, hogy folyamatosan megsérték az embereket Iránban. Ez is nagyon fontos, főként figyelembe véve azt, hogy a következő év tavaszán választások lesznek. A, az ellenzék tulajdonképpen börtönben van, állandóan fenyegetik az embereket, a nők joga, a, média szabadság offline, online nem létezik, erőszakot követnek el a börtönökben, a kivégzések száma sokkal nagyon magas, nagyon súlyos a helyzet. Mindezek tükrében azon gondolkodunk, hogy mit tehetnénk azért, hogy segítsünk a bátor irániaknak. Elnök úr, Irán úr jövője az irániak kezében van, és biztos vagyok abban, hogy győzedelmeskedni fognak, de az EU, illetve az USA szankcióival, és az nem elfogadható, hogy EU központú, EU székhelyű információs cégek adnak el kémprogramokat, szemtőképes kémprogramokat Iránnak. Meg kell szüntetni a cenzúrát, illetve azt, hogy az hogy embereket tartóztassanak le európai cégek segítségével. EU szerte értelemben lévő, életben lévő szabályokra van szükség. Biztosítani kell azt, hogy az EU székhely szemtőképes cégek ne ássák alá az EU stratégiai érdekeit, főként pedig nem az iráni emberek emberi jogait. Lochbiller asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a napok hírei a nemzetközi sajtóban újból az Iránnal való atomvitára koncentrálnak. Éppen ezért jó, hogy itt az Európai Parlamentben mi arra összpontosítunk, hogy továbbra is rendkívül súlyos az emberi jogi helyzet Iránban, és ez nem szabad, hogy feledésbe merüljön. Az állásfoglalási indítványunk egyenként felsorolja azokat a súlyos emberi jogi sértéseket, amelyek számos iráni polgár életét megkeserítik. Szörnyű, kiméletlen és nagyon hosszú listáról van szó, csak példaképpen eh, említeném a különböző hallgatóknak a méltatlan korbácsolását, ezzel szemben kell fellépnünk. Az ENSZ külön megbizotja Iránnal kapcsolatban a köztes jelentésében egyre romló emberi jogi helyzetre hívta fel a figyelmet, idézek tőle, rendszeres erőszak alkalmazásra kerül sor. Felszólítjuk az irányi kormányt, hogy vegye komolyan ezt az időközi jelentést, és az ENSZ külön megbizotját haladéktalanul engedje beutazni az országba. Az állásfoglalási indítványunk az Európai Unióban székhelyen rendelkező olyan vállalatokra is összpontosítanak, akik különböző technológiákat és felszereléseket szállítottak Iránba, és segítettek az iráni rezsimnek, hogy az emberi jogi aktivistákat ö, ö, kö, üldözzék. Az iráni kormány azt mondta, hogy olyan internetrendszer kidolgozásán dolgozik, amely párhuzamosan, vagy a világszerte elérhető nyílt internet azt helyettesítve fog rendelkezésre állni. Egy úgynevezett halál, tehát kóser hálózatot kívánnak felépíteni. Ezt, ezen is láthatjuk, hogy ez egy olyan eszköz lesz, amely csak arra szolgál, hogy a széles néptömegeket ellenőrizze, és amely alól csak a bankok és a kereskedők élveznek majd kivételt. Innen Európából nem szabad, hogy cenzúrára alkalmas eszközöket, technológiát adjunk el Iránnak, felszólítjuk a vállalatokat, hogy ezzel hagyjanak fel, különben ők is felelősek lesznek az emberi jogi sértésekért, amiket az eszközöket felhasználva Iránban elkövetnek. Kérem a kollégákat, hogy az általunk benyújtott módosító indítványt ebben az értelemben támogassák. Now we... Most pedig rátérünk a frakciók álláspontjaira. A néppáltal kezdjük, és Makovei asszonynal. Irán egyike azon országoknak, ahol a 21. században az állampolgárokat továbbra is a bíróság elé állítják, és a vallási nézeteik vagy az életük között kell választani. A Human Rights Watch ismertette azt a helyzetet, hogy Yusuf Nadarkanit protestáns lelkész a hite miatt halára ítéltek. A kivégzések nagy száma, a nyilvános kivégzések, a megkövezések, a kínzás, a büntetések kegyetlensége, az önkényes letartóztatásokkal, nem megfelelő tárgyalások, a diszkrimináció, a szabad, szólásszabadság drasztikus korlátozása. Nos, ezek a vészjelzők, amelyeket figyelembe kell venni. Sajnálom, hogy az AFET bizottság állásfoglalása egy picit későn vette tudomásul, vagy realizálta az iráni büntetések súlyosságát. Köszönöm szépen. Most pedig a szociáldemokrata frakció nevében Gomes asszony. Nos igen, a parlamentnek ez az állásfoglalása meg fogja mutatni, hogy nem tartják be az emberi jogokat, kivégzésekre, kínzásokra kerül sor Iránban. Ezek már széles rendszert öltenek, és így sújtják a rendszer ellenes iráni polgárokat. Én csodálkozom azon, hogy nem teszünk megfelelő politikai intézkedéseket Iránnal szemben. Ebben kifejeződik a lustaságunk, a félelmünk, a bizonytalanságunk, azokkal szemben, akik egyébként elnyomják az iráni lakosságot. Ez ahhoz fog vezetni. Föl kell szólítanunk a rezsimet, hogy dolgozzon együtt az ENSZ külön megbizottjával, aki szeretné helyszínen megnézni az áldozatokat. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, támogassuk azokat, akik bátran lépnek fel az emberi jogokért Iránban, és ebben a kontextusban elfogadhatatlan, hogy európai székhelyű vállalatok az iráni rezsimnek technológiát biztosítanak a saját erőszak rendszerének fenntartására. Fel kell szólítanunk a vállalatokat ennek abbahagyására, és ezeket a vállalatokat példásan meg kell büntetnünk. Mr. President, here we... Elnök úr, ismételten itt tartunk, arról beszélünk, hogy hogyan sértik meg az emberi jogokat Iránban. Úgy tűnik, hogy ez már egy végtelen történetté válik, legalábbis állandóan visszatérő, visszatérő témája ez eh, sürgősségi vitáinknak. Az irániak is megérdemlik a demokráciát, a szabadságot és az emberi jogokat. Ugyanakkor az emberi jogi aktivisták a polgárjogi aktivistákat letartóztatják, és az igazságügyi standardok messze elmaradnak a nemzeti standardoktól, az nők jogait nem veszik figyelembe, és a szólásszabadság jogát nap mint nap megsértik. Különösképpen elborzaszt az, hogy Jelenleg 42 jogászt tartóztattak le és állítottak bíróság elé azért, amiért megpróbáltak jogi segítséget nyújtani a politikai fogvatartottak és aktivisták számára. Az arab tavasz megvozta, megmutatta azt, hogy az emberi jogi harc, illetve a szabadságet folytatott harc mélyen gyökeredzik. Ezt nem szabad veszélybe sorolni az, úgy gondolom, hogy az irániak is fel fogják majd emelni hangjukat azokért a jogokért, amiket megérdemelnek. Időközben az Európai Uniónak továbbra is nyomást kell gyakorolnia. Köszönöm. Jó, madám, ki. Köszönöm, ki, asszony. Most pedig fandalen úr az ECF frakció nevében. Voorzitter, als... Elnök úr, hogyha valaki Iránban nem tart a Kemenei Ahmadinejad diktátor duóval, akkor igazából nem, nem él, nincs élete, senki sincs biztonságban, a nőket megkövezik, a fiatalokat felakasztják. Úgy gondolom, hogy az irániak közül a keresztények a legsérülékenyebbek. Ebben az évben Ahmadinejad egy kampányt indított a keresztények ellen, amelynek az a mottoja, hogy fejezzük be a kereszténység terjedését Iránban. Ez nem csak egy puszta fenyegetés volt. Két éve Yusuf Nadarkani lelkipásztor már börtönben van, és a számos keresztényt üldöznek. Ebben az évben 200 keresztényt tartóztattak le. Remélem, hogy a bizottság majd tesz azért, hogy kemény szankciók legyenek Iránnal szemben, és az Európai Uniónak azon kell lennie, hogy Oroszország és, az, és Kína is csatlakozzon Eh, ehhez. Elég volt most már a szavakból, itt az ideje tetteknek. Elnök, köszönöm szépen. Murphy úr a Goa nevében. Eh, köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy az egyszerű eh, iráni emberek bátorságáról tesz tanúbizonságot, hogy a kivégzések, a kínzások, a bebörtönzés ellenére tömeges megmozdulások vannak, demonstrációk az elmúlt években irányban. Nemrégiben munkások is azért küzdöttek, hogy szakszervezeteket hozhassanak létre, amely valóban képviselik őket. A cukornád iparban dolgozók, a buszsofőrök, a tanárok, mindenkinek a próbálkozását keményen letörte a rezsim. Tavaly felakasztottak egy tanár, több munkás letartóztattak, rengeteg emberi jogi sétést követnek el, a majánásolalást, nem szabad ürügyként felhasználni az európai mm, vezetőknek, nem szabad szang- olyan szankciókat bevezetni Iránban, amely kárt okozna az embereknek. Nem szabad fegyveres támadást intézni Irán ellen, hanem elő kell segíteni a munkások jogait, Támogatni kell a fiatalok, a szegények, a munkások jogait, hogy alapvető változások történjenek Iránon belül. Köszönöm szépen. Pascal kolléga az FT nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az iráni rezsim kérdését már többször tárgyaltuk itt. Azonban a fejlemények az országban arra mutatnak rá, hogy a radikális iszlám egyre brutálisabb lesz, és egyre több szankciót vezetnek be újságírók, diákok, jogászok ellen, a családtagjak ellen egyre brutálisabban lépnek fel a másként gondolkodók ellen. Az iráni igazságszolgáltatás a kormány, a fanatikus rezsim jobb karja bárkit elítélnek, aki megkérdőlezi a hatalmukat. És azt gondolom, hogy Iránnal kapcsolatban két dolgot kell figyelembe venni. Az iráni hatóságok figyelmét fel kell hívni arra, hogy tartsák tiszteletben az emberi méltóságot, az emberi életet, a szólás és szabadságot. A második dolog, hogy bármilyen az iráni hatóságok által elkövetett bűncselekményekre fel kell hívni a figyelmet, és a Nemzetközi Bíróság elé kell őket vinni. Köszönöm szépen, Peszkó, most pedig Kelly úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Amikor Iránról beszélünk, az ember elkeseredik. Az emberi jogok és Irán olyan messze vannak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől. Több száz példát nevezhetnénk meg Nadarkáné azt hiszem az egyik kémet példa, amiről most szóltunk. Letartóztatták, ki fogják végezni, bármikor kivégezhetik, mert úgy hívják, úgy mondják, a poszteózis hit elhagyásáért ítélték el. Ugye az egy állam, egy vallás élve uralkodik. Tehát ez az ember, ez az ember kivégzik bármikor, amiatt, mert másként gondolkodik. Mint hogy fiatal nő, öreg, fiatal, mindegy. Irán kezet foghat Kínával az éves kivégzések számát illetően 300-on általában titokban hagyják végre ezeket a kivégzéseket. Annak ellenére, hogy Irán aláírt több nemzetközi megállapodást, amely garantálja az emberi jogokat. Azt hiszem, hogy keményebben kell fellépnünk Iránnal szemben, ó intézményként fel kell hívni a figyelmet erre, támogatni kell az irániakat a küzdelmükben. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kelly úr. Repó következő mieslista Iranin ihmisoikeuksista. Köszönöm szépen, elnök úr. Az emberi jogi jogsértéseknek az iráni listája nagyon is hosszú. Az elmúlt 12 hónapban polgári jogi aktivistákat, jogászokat, környezetvédelmi aktivistákat, ügyvédeket üldöztek a hatóságok ezzel. Egyidejűleg rutinszerűen sértik meg a nők jogait, valamint a különböző egyházi vallási kisebbségeknek és más kisebbségnek a jogait. A halálbüntetések száma növekszik, tudjuk, hogy nőket és kiskorúakat is kivégeznek. A fogva tartottak embertelen körülmények között töltik napjaikat, és kínzásoknak vannak ítéve. A bírósági eljárásokra pedig minden jelző rájuk, csak nem a független. Iránnak az emberi jogok területén eleget kell tennie a nemzetközi követeléseknek, kötelezettségeknek, a vallás szabadság jogot biztosítani kell, be kell tiltani a kínzásokat, és az általános emberi jogi értékeket Iránban is tiszteletben kell tartani. Ez az egyetlen szilárd alap arra, hogy a társadalomban egyenlőség alakuljon ki. Nagyon veszélyes játékot játszik Irán, ugyanis nem fogja a lakossága végleg tolerálni ezt. Parámba úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Többször kértük már az iráni hatóságoktól azt, hogy hagyjanak fel a társadalom elnyomásával. Mind az ellenzék, mind pedig az emberjogi aktivisták, újságírók, ügyved, ügyvédek esetében elnyomást tapasztalható, egészen idáig nem történt semmi változás. Úgy gondolom, hogy eh, az állásállásaink mellett mindenképpen arra van szükség, hogy nyomást gyakoroljunk Iránra, hogy tartsa tiszteletbe az emberi jogokat, és eh, szankciókkal illessék azokat, akik megsértik az emberi jogokat. Azonban eh, eddig csak iráni, eddig csak az valósult meg, hogy az iráni tisztviselők nem léphetnek be az EU területére, illetve blokkolják a bankszámláikat, azonban ez nem hájtotta el őket az elnyomástól. Kukán úr következik. Ďakujem pekne, pán predseda. Köszönöm szépen. A, a mai uh, iráni rezsim erőszakot alkalmaz hatalma fitoktatására. Ezeket az eszközöket arra használja, hogy megbüntesse azokat, akik ellenzik a rendszert, állandóan megszegik az alap emberi jogokat, a politikai jogokat, és ez elfogadhatatlan bármilyen mérce szerint. Mind ez történik eh, Iránban, ugyanakkor a világ más, a arab világ többi részén változások történnek. Kifejezzük szolidaritásunkat a politikai aktivisták mellett kiállunk. Nagyon fontos az emberi jogok tiszteletben tartása. Minden észszerű társadalom ezen alapul, függetlenül a vallástól, kultúrától, etnikai háttértől. Úgy gondolom, hogy nem tolerálhatjuk ezeket a repressziókat, ezt az elnyomást, a... támogatom ezt az állásfoglalást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kutas kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném felhívni a figyelmet a Sarafi táborra, amely Iránban található, amely több mint 3000 másként gondolkodót lát el. Ezeket az embereket nemzetközi szinten meg kell védeni az üldözhetésekkel szemben, amelyekkel szembenéznek. Embertelen körülmények között élnek ott ezek az emberek ebben a táborban. Az iráni eh, miniszterelnök azt mondta, be fogja zárni ezt a tábort. Ez azt jelenti, hogy súlyos humanitárius helyzet fog kialakulni. Ebben az összefüggésben az eh, Európai Unió eh, Sarafi táborra foglalkozó fő megbízottja szeretné elérni, hogy még ne zárják be ezt a tábort, hogy fel lehessen készülni a tábor bezárását követő humanitárius katasztrófára. Az egyetlen megoldás, amely találunk erre a problémára, békés kell legyen. Köszönöm, most jön a spontán felszólalók listája. Több kérdés van, kérés van, mint amennyit el tudok fogadni. Jordán asszony kapja meg a szót včeraj smo lahko tu v Evropskem parlamentu poslušali o trpinčenju. tegnapi napon olyat hallottunk itt az iráni börtönökben történtekkel kapcsolatban, és az iráni utcákon történtekkel kapcsolatban, illetve az iráni egyetemen történtekkel kapcsolatban, ami arra enged következtetni, hogy az iráni politika súlyos lépéseket tesz a nőkkel szemben az Asrafi táborban fogva tartott foglyoknak a helyzetére is fel kell, hogy hívjuk a figyelmet. Év végére bekívánják zárni ezt a tábort. Mi mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy az itt fogva tartottak sorsát a szívünkön viseljük, és kritizálnunk kell az iráni kormánynak az ezzel kapcsolatos döntését. Az ENSZ külön megbizottjának a kérését be kell tartani, tenni kell valamit annak érdekében, hogy a fogvatartottaknak a helyzetét javítsák, és feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy harmadik országokba át tudjanak települni a fogvatartottak. Köszönöm szépen. Elnök úr, üdvözlöm ezt az állásrólást, de szeretnék egy kiigazítást tenni. Irán nem iszlám köztársaság, ez egy brutális diktatúra, amely visszaél a vallással, elferdíti a vallás saját barbár célja érdekében. Ez a diktatúra üldözi azokat a személyeket, akik iszlám vallásúak, de más vallásúakat is. Azt láthatjuk, hogy fiatalokat, 18 éveseket a nyakuknál fogva felakasztják, csak azért, mert homoszexuálisak. És a homoszexuálisakat, a transzneműeket, nem részesítik megfelelő egészségügyi ellátásban, de optimista vagyok mindezek ellenére, mert mert vannak, van ez a fajta elnyomás, ez a brutalitás, de mégis az emberek fellázadnak ezen diktatúra ellen, és az ő reményük, a mi reményünket is táplálnia kell, meg kell hallgatni az ő hangukat Köszönöm. Mr. Cashman. Köszönöm, Cashman úr. Tavares sor a következő. Com os poucos segundos que tenho, eh, vou limitar-me. Nagyon rövid időm van, ezért csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy van egy név, Abdel Reza, egy orvos neve, ő Iránban él, és a börtönbeli kínzások áldozatait vizsgálta meg. Ismeretes, hogy a börtönben tartottakat kínozzák Iránban, Abdul Reza ezt követően meg lett gyilkolva, ami a tevékenységére vezethető vissza. Azzal a felhívással fordulok mindenkihez, hogy vannak olyan európai vállalatok, akik együttműködnek az iráni rezsimmel, illetve a amelyek technológiát szállítanak ahhoz, hogy megakadályozzák, hogy ellenzéki műsorokat sugározzanak Iránban. Vannak fiatal irániak, akik szembeszállnak az iráni rezsinnel, ugyanakkor vannak olyan európai vállalatok, akik hozzájárulnak az emberi jogi jogsértésekhez. El kell érnünk, hogy ők európai támogatásokat egy centet se kapjanak. Hogy lehet az, hogy a bizottság nem szankcionálja ezeket a vállalatokat, nem lép fel az ellen, hogyha európai vállalatok az emberi jogokat megsérték. Erre várok világos választ a bizottságtól. Össze kell tartanunk annak érdekében, hogy európai pénzekből egy centet se kapjanak többet ezek a vállalatok. Csáneczki úr következik. Tisztelt eh, elnök úr, hölgyeim és eh, uraim! A rezsim akkor sújt le leginkább, amikor azt érzi, hogy gyengül, vagy amikor úgy érzi, hogy teljes mértékben érvényes rá a büntetetlenség. Lehet, hogy pont erről van szó Iránban. Valószínűleg kívülről senki sem, az EU sem és az USA sem képes arra, hogy elítéljék nyilvánosan mindazt, ami történik Iránban, illetve hogy ezt szankcionálják. Ez egy lecke számunkra, meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy elkerüljük a kettős mércét és az álszentséget. Az Európai Uniónak követelnie kell az emberi jogokat Iránban, és nem elfogadható az, hogy támogatjuk, finanszírozzuk, sőt még támogatjuk is azokat a cégeket, amelyek a teherelni rezsimát szolgálják. Nagyon átlátott, nagyobb átláthatóságra van szükség ennek kapcsán. Az Európai Parlament nem tud mindennel foglalkozni, de meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy a lehető legtöbb ártatlan ember életét megmentsük. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, óvnunk kell, óvakodnunk kell attól, hogy átfogó fekete-fehér véleményeket mondjunk ki. Az iráni népnek joga van a demokráciához, de meg kell találnunk az egyéni felelősöket, azokat, akik személyben felelősek az emberi jogok megsértésére. Őket kell a hágai bíróság elé állítani, és világossá kell tenni, kik azok a személyek, akik egyénileg felelősek ezért a helyzetért. Hogyha a szankciók azonban sújtják a népet, akkor ez a jelenlegi jogsértőknek a helyzetét erősíti Iránban, tehát nem a ártalmatlanoknak a megbüntetését és az ellenük mondott szankciókat kell támogatnunk, hanem az egyéni bűnösökkel szemben kell jogerős ítéleteket hozni. Az én kérdésem az, hogy hogyan tudjuk az iráni demokratikus erőket erősíteni, hogyan tudunk fellépni annak érdekében, hogy erősödjenek azok, akik a mi oldalunkon állnak. Erre várom a bizottságnak a válaszát. And our last speaker... Utolsó hozzászólónk, Skinner úr. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi, európaiak, felelősséggel tartozunk azért, hogy bármilyen technológiát exportáljunk, amelyel bárkit elnyomnak kiváltképpen Iránban. Legyen kém, felszerelés, más technológiás, szoftver, ha ki tudjuk nyomozni forrását, ha tudjuk, hogy Európából való ez az eszköz, akkor le kell állítani. Líbiában, Szériában, nem fogunk olyan lövöltözést látni, mint Líbiában, Szíriában. Irán túlságosan brutális. Az állambiztonsági szerv az egyik leghatékonyabb és legkegyetlenebb a világon. Éppen ezért akkor is, ha semlegesnek tűnik a segítség, például technológia, amelyvel, amelyel fel lehet fedezni a tiltakozókat, hát ez is olyasmi, amit nem szabad eljutatunk Iránba. Köszönöm szépen Skinner úr, Damaneki asszony meghallgatha a képviselőket, mit gondol a bizottság? Köszönöm szépen, elnök úr! A főképviselő és a bizottság egészen nevében üdvözlöm ezt az állásfoglalást. Én szeretném kiemelni azt, hogy az emberi jogi helyzet az iráni iszlám eh, köztesebben szörnyű és egyre romlik az iráni hatóságok által elkövetett megszörnyű kárt okoznak az embereknek, a szervezeteknek, bizalmatlanság és félelem uralkodik. Az emberi jogi aktivisták, politikai vezetőt, újságírók, diákok üldöztetésnek vannak kitéve, megkínozzák őket börtönökben, a vallási felekezetek, homoszexuálisok, nők, művészek, filmesek szintén a rezsim céltáblái. Irán továbbra sem veszi figyelembe nemzetközi kötelezettségeit, és az embereknek Iránban nincs kihez fordulniuk. A gyakori emberi jogi aktivisták letartóztatása, jogászok letartása, az internet szolgáltatás szüntetése, a mobiltelefonos beszélgetések lehallgatása, a vallási kisebbségek helyzete, politikai vezetők, házi őrizete, illetve a magas számok kivégzés szomorú példája ennek a helyzetnek. Nagyon sokan szóltak konkrét esetekről, én is hat szolgáljak információval. Amely Youssef Nadarkani protestáns lelkész illeti, mi ugyanazt gondoljuk, mint a parlament. Iránnak meg kell felelnie nemzetközi emberi jogi kötelezettségeinek. fel a vallásszabadságot is. A főképviselő felhívta Irán figyelmét, hogy Nadákani urat szabadítsa ki, és hogy nyilvánítsák semmisé a hitehagyási vádat. Mi önök mellett állunk abban is, és mi nyilvánosan elítéltük kiemelt művészek és filmesek letartóztatását és elítéli Jafar Panahi és Wafamer asszony esetére gondolok. Üdvözöljük, hogy Wafamer asszonyt kiszabadították, de aggódunk, amiatt, hogy a, a művészi közösséget rendszeresen fenyegetik. Egyetetünk azzal, hogy be kell vezetni egy halálbüntetés moratóriumot minden függő esetben, Különös aggodalomat tölte bennünket az, hogy fiatalkorú bűnözőket kivégeznek, ez szörnyű. Például az, amely ta- most eh, tavaly szeptemberben történt, az a kifégzés. Tisztelt képviselők, az Európai Unió aktívan dolgozik azon, hogy javítson az emberi jogi helyzeten Iránban. Hadd adjak néhány példát, hogy mit tettünk. A diplomáciát használjuk fel, nagyon sok nyilatkozat hangzott el az emberi jogokkal kapcsolatban irányban ez évben, és ez tükrözi a helyzet súlyosságát. Annak érdekében, hogy az iráni közöleményt elérjük, farsi lefordítják a nyilatkozatot, kitesszük a honlapra, és Twitteren keresztül is tájékoztatjuk az érintetteket. Teheránban, Brüsszelben, a szolgálatok mindent megtesznek az emberi jogi kérdések feltárásáért, és erős üzeneteket fogalmaznak meg. Az ENSZ közgyűlése idén ismét egy állásfoglalást vesz fontolóra az emberi jogokkal kapcsolatban. A foglalás teljes mértékben élvezi az EU támogatását. Mi szeretnénk, hogyha dr. Shahid, az ENSZ fő megbizotja, és Iránba szeret majd eljutni. Az EU külügyminiszterek elfogadták azt a 61 emberről szóló listát, akik eh, azon is, tehát ezen a listán azok az emberek szerepelnek, akik lábbal tiporják a, az emberi jogokat. Mi nem az iráni nép ellen, hanem iráni egyének ellen lépünk fel. Az EU forrásokat befagyasztak, és nem utazhatnak az EU tagállamokba. Ez a 61 ember már mint. Hadd zárja azzal, hogy csodálatos módon nincs olyan ország a világon, amely ennyi figyelmet kap az emberi jogokkal kapcsolatban, mint Irán. Ennek a háznak nem szabad, hogy bármilyen kétsége férjen ahhoz, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy Iránban az emberi jogokat támogassuk. Tudom, hogy az Európai Parlament egyetért velünk, ugyanúgy aggódik, és köszönöm szépen, elnök úr. Thank you, Madame Damana. Én pedig önnek köszönöm, Damanaki asszony. Az Iránnal kapcsolatos vitát lezárom. A következő napirendi pontunk befejezése után szavazunk erről, a következő napirendi pontunk pedig Egyiptom lesz mégpedig eh, Elah Abdel Fatah eh, blogger esete. És Kaminski úr nyilatkozatával kezdjük. Köszönöm szépen.